és a Stevens jelentés név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki leadta a szavazatát? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Köszönöm. A következő jelentés, a Boni jelentés. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. A következő jelentés, amelyről szavazunk, Jiménez Beszerél asszony jelentése név szerint szavazunk. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. And that is a Elfogadtuk. Köszönöm. Egy második jelentés, szintén Jimenez Beszeril asszony jelentése, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. And if everyone has voted... Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Még egy jelentés Boni úrtól, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Novakov úr jelentése következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadva. Rozier asszony jelentése következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. If everyone has voted on... Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Thank you, colleagues. Köszönöm, kollégák. Megadom a szót röviden Rozier asszonynak, hogy mondjon néhány szót a szavazást követően. Merci, Madame la Présidente. Köszönöm, elnök asszony. Először is szeretnék köszönetet mondani azoknak a kollégáknak, akik segítettek abban, hogy elfogadhassuk ezt a, ezt a dokumentumot. Az elmúlt hónapokban, hetekben intenzív volt a munka. Remélem, hogy a bizottság ennek a következményét kidolgozza majd, stratégiát kérünk tőlük. Erre vagyunk kíváncsiak. Thank you, colleagues. We now... Köszönöm, kollégák. Most Mahalova asszony jelentése következik. Nyolcas módosító mellette ellene, elutasítva. 9-es módosító mellette, ellene, elutasítva. 10-es módosító mellette, ellene, elutasítva. 11-es módosító mellette, ellene, elutasítva. 3-as módosító mellette, ellene, elutasítva. Egyes módosítás, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. A szavazást lezárom. Elutasítva. Négyes módosító mellette. Ellene. Tartózkodok elutasítva. Ötös módosító mellette. Ellene. Elutasítva. Hatos módosító mellette. Ellene. Elutasítva. Elnézést kérek, mondja az elnök asszony, a tartózkodókat nem említettem. Kettes módosító név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elutasítva. Hetes módosító mellette. Ellene. Tartózkodók. Elutasítva. A bizottsági javaslatról szavazunk mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva. Most név szerint szavazunk a jogalkotási állásfoglalásról, megnyitom a szavazást. Mindenki szavazott? Lezárom a szavazást. És elfogadtuk, kollégák. Köszönöm. Gayer úr jelentése következik, név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. If everyone has voted, I now close ha mindenki szavazott, lezárom a szavazást. Elfogadtuk, köszönöm. A Rőbék jelentés a következő. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott? A szavazást lezárom. Elfogadtuk. A következő jelentés Vana asszony jelentése. Név szerint szavazunk, megnyitom a szavazást. Has everyone voted? Mindenki szavazott, kollégek? Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Nagyon szépen köszönöm. A következő jelentésünk Teokárusz asszony jelentése. 28-as bekezdés, két részben szavazunk, első rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Elfogadva a második rész mellette. Ellene. Tartózkodók. Azt hiszem, ezt ellenőriznünk kell. Megnyitom a szavazást, tehát a kettes részről. Ha mindenki szavazott, akkor lezárom a szavazást. Elfogadtuk, kollégák, köszönöm. Most pedig az állásfoglalás egészéről szavazunk, név szerint megnyitom a szavazást. szavazást lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen, kollégák! Ezzel a szavazás végére érkeztünk.